Proszę Państwa. Kedves kollégák, megnyitom a bizottságunk ülését. Az első napi rendi pontunk a 20-as napi rendi pont a koordinátorok határozatairól szól az elnök közleményei, a koordinátorok határozatairól a következőket szeretném elmondani. A koordinátorok megerősítették azt, hogy nem lesz további látogatás ezen bizottság részéről, tehát most és a választások közötti időszakra vonatkozik ez. Azt is megerősítette a bizottság, hát azokat a döntéseket, amelyek tegnap születtek, nevezetesen a Martinez-Martinez jelentése kapcsolatosan az ombudsman rendkívüli jelentésével kapcsolatosan az ACIT, vagyis a szabadúszó tolmácsok problémáival kapcsolatos ez a jelentés a parlamentet felkérjük arra, hogy hagyja jóvá ezt az jelentést. Az is elhangzott, hogy a megkinész jelentés az éves tevékenységről március 31-én kerül mm, megszavazásra a bizottságon belül. Eszmecserére került sor a Hammerstein Minc jelentés fényében a kódexsel kapcsolatosan is voltak megjegyzések. Az Európai Néppárt készíti ezt elő a szocialistákkal megegyezve. Abban is egyetértettünk, hogy ezt a dokumentumot aztán a bizottság munkanyelveire lefordítják, és és a március 31-i ülésünkön fogunk, fogjuk megvitatni ezt a dokumentumot, és elfogadjuk egyben, megszavazzuk, hogyha arra lesz lehetőségünk. Ez majd attól függ, hogy lesznek -e esetleg vitás kérdések. Sir Robert ő, úgy gondolja, hogy 30, március 31-én meg lehet ezt a dokumentumot szavazni, hogyha nem, akkor majd később kerül el erre sor. A koordinátorok szeretnék már végre látni ezt a magatartási kodexet, még mielőtt tehát a mandátumuk a képviselőknek lejár, a ciklus vége előtt. Ennyi lenne a közleményem koordinátorok határozatairól. Most pedig a szavazás következik először a Szinott jelentésről, a polgárokkal Európáról folytatott aktív párbeszédről, először, aztán pedig az AUKEN jelentést fogjuk megszavazni. Uh, just on a point of order before we move. Sir Robert, ügyrendi pont, mielőtt az AUKEN jelentése áttérnénk, ugye itt egy nehéz jelentésről lesz szó, szeretném elmondani a jegyzőkönyvbe, hogy az Európai Néppárt és mások is támogatták őket. A 178-as cikk értelmében a kollégáknak tudniuk kell azt, hogy a 14 EPP tag, 3 liberális, 3 UN, 3 zöld és a szocialistáktól is ott vannak a képviselők, van egy független is, tehát minnyáján értesítettük önt arról, elnök úr, hogy vannak módosítások a jelentéssel kapcsolatosan, és itt meg kellene erősíteni, hogy kik azok név szerint, akik szavazhatnak, e, tehát itt az Auken jelentésről van szó. Én nem én, hanem de Kon asszony lesz a veszi át a koordinátor szerepét majd ezen jelentés megszavazásakor. Köszönöm szépen. Elnök úr, a legutóbbi információk szerint Popa úr is részt vesz az ülésünkön, úgyhogy majd meg kell nézni azt a szavazás előtt, tehát hogy a póttagokat megfelelő módon informálták-e. Nekem, nekem azt mondták, hogy Popa úr nem lesz itt, de hogyha itt lesz, vagy itt kellene, hogy legyen, akkor nagyon zsügösen itt kellene, hogy legyen. De én a koordinátori szerepet átadom Dekon asszonynak. Köszönöm szépen, David Hamessin Mintz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném, szeretném elmondani a következőket. Az egyes fejezet 178-as cikk, cikke a házszabályunknak, és akkor most idézném a szakbizottság rendes tagja helyettesítheti a szakbizottságban, helyettesíthet egy másik tagot, egy másik politikai frakcióból. A rendes tagnak viszont közölnie kell a titkársággal a szavazás előtt azt, hogy helyettesíti megteti e magát, vagy nem. Póttag póttaggal is megteheti ezt. Tehát itt egy olyan eljárásról van szó, amely érinti a mai szavazást is. Ugye itt van előttem a másolata ennek a jogszabálynak, Hölgyeim és uraim, nagyon eh, nehéz lesz ez a ma reggeli szavazás. Azt kérem, hogy segítsenek nekem, én is segíteni fogok önöknek. Jó lenne, hogyha a háttérbeszélgetésekre eh, nem kerülne a továbbiakban sor. Sir Robert. Valójában tényleg segít segítségre lenne szükségünk, tehát ne, ne legyen háttérbeszélgetés. Most csak is a szavazásra kell koncentrálnunk. Kérem szépen, hogy figyeljenek ide most, és segítsenek egymásnak és nekem is. A hagyományos eljárást fogjuk követni a szavazás során mindenki hall hátul is? Ugyanis én hallom a beszélgetéseket hátul. Színat asszonyt kérem, hogy van-e megjegyzése a szavazás előtt. Hogyha a szavazókártyáik nincsenek itt, akkor kérem, hogy hozassák be azokat. Színot asszony szeretnék egy rövid megjegyzést tenni a szavazó listámmal kapcsolatosan. Egyetlen egy üzenete van a jelentésemnek. Az üzenet pedig az, hogy amikor ugye a polgárokkal vagyunk kapcsolatban, akkor általában sokkal fontosabbak a tények, a cselekvések, mint a szavak és jó lenne, hogyha sokkal több erőforrása lenne ennek a szakbizottságnak annak érdekében, hogy sokkal többet tehessünk a polgárok érdekében, mert ez fontosabb, mint a, a szavak, a beszéd. A, ez a jelenlegi jelentésnek ez az üzenete, nincs más üzenete. Tehát el kell dönteniük, hogy az ajánlásaimat akarják-e követni, vagy nem. És természetesen az Európai Parlament szolgálatainak is ezt a vonalat kell követniük. Elnök, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nincs szándékomban úgy dolgozni, hogyha egy háttérzaj van folyamatosan jelen a teremben kérem, hogy akik majd később jönnek be, azokkal is közöljék, hogy csendben kell maradni a teremben. Elektronikus szavazás is lesz, meg kell nézni, hogy működik-e a rendszer, hogy megfelelő számú szavazó személy szavaz, és természetesen meg kell nyitni majd a szavazást az elektronikus szavazáskor. Te David, azt hiszem, hogy jó lenne tudni, hogy kik a szavazó tagok, tehát kik azok a tagok, akik szavazni fognak. The, the final check is still underway. Tehát még mindig próbáljuk le, ellenőrizni ezt, úgyhogy meg fogják kapni a nev, neveket. Tehát most azt ellenőrizzük le, hogy működik az elektronikus rendszer. Tehát megnyitom a szavazást. Kérem, hogy szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. öten szavaztak, hat közül, akkor ezt a, talán a képernyőn is láthatjuk. Tehát lehetne ezt a képernyőn is látni? Ezt az eredményt? Ah, okay, if we can vote once more. Tehát akkor még egyszer meg kellene próbálni, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Tehát látjuk most, hogy 36-an szavaztak, viszont csak 33-an vannak a szavazó listán. Tehát akkor el kell ellenőrizni, hogy Kaspari úr itt van-e? Kaspari úr, Kubik úr. If you bear with us, it's extremely important that we get this nagyon fontos, hogy ezt lerendezzük még a szavazás előtt. We now have 34, we're looking... Tehát akkor most már megvan a 34, mi kettő, két embert keresünk. If, if, if, Carlos, I, I won't bring you. Carlos, most meg kell néznünk azt, hogy le kell rendezni, hogy ki szavazhat, ki jogosult a szavazásra, és ki nem. Okay, this is, um... Nos hát, hölgyeim és uraim, ugye hát erre gondoltam, tehát akkor itt név szerinti név szerint ugye kell mindenkinek elmondania, hogy itt, itt vannak-e. Tehát felolvasom a neveket, és akkor mindenki azt megmondja, hogy itt van-e, vagy valami ki küldött maga helyet. Tehát akkor felolvasom a neveket. Here, uh, Madam McGuinness. Tehát Libicki úr itt van. Um, David Martin. Thank you. Uh, Miguel Martinez. Thank you. Um, Janes is replacing uh, Maria Matsuka. Janes Maria Matsukát helyettesíti. Yet? Yeah, yeah. Yes, Pardon. Um, Mr. Mavromatis. Thank you. Uh, Mr. Meyer. Thank you. Uh, uh, Mr. Mitchell.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 Sender képviseli. Mr. Battalaccio. Yes. Um, Mr. Thomas. Mrs. Tomaszewska. Mrs. Tomaszewska. Thank you. Uh, Mr. Bostinaru. Uh, Mr. Busitil. Thank you. Uh, Michael Cashman, yes. Uh, and Jules Martin, representing Mr. Costa. Thank you. Uh, Riera. Riera, representing De Rosa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 Mr. Kasperi, representing uh, Martin Kastler. Kasparó Martin Kasslert képviseli. Okay, Kasperi is not here. Nem, Kasparó nincs itt. Kubik úr pedig Latinen úrt képviseli. Nem, Berman úr képviseli őt. Elnézést. Please. You can count the crosses and you know how many voted. Okay. And so all your names cannot vote. The ones you didn't give. So, and anyone who has not been called. Van valaki, akit nem olvastam, akinek a nevét nem olvastam, tehát az akkor, tehát akinek a nevét nem olvastam, nem is szavazhat. Ha csak Kasper úr nem érkezik még meg. We'll now take the vote. Tehát akkor most a színot jelentés szavazása kezdődik. S a preambulum bekezdés kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes, kettes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. az elektronikus szavazásra akkor kerül sor, hogyha le kell ellenőrizni, ha nem világos. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ötös mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk a 9-es okafogyottá válik 10-es két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk második rész mellett ellen tartózkodás ezt le kell ellenőriznünk, tehát a második részt akik erre szavaznak. Megnyitom a szavazást. Tehát a tízesnek a második részére szavazunk. Lezárom a szavazást. 18 a mellette, 19 ellene. Akkor a második részt elutasítottuk. Most a 11-esnél vagyunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, szóbeli módosító Bosztináró úrral kapcsolatos. Elnök úr, én azt javaslom, hogy az EP Buddies kifejezést töröljük, ugyanis itt parlamenti eh, bizottságokról van szó, eh, természetesen tagokról van szó, nem lehet más intézményre eh, ilyen értelemben utalni. Tehát, hogyha nincs ezzel kapcsolatosan ellentmondás, ellentvetésük, akkor a 14-es így módosított mellett kiszavaz ellenet, tartózkodás. Elfogadtuk a záró szavazásra kerül sor. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk a jelentést, gratulálunk a jelentéstevőnek, Szinot asszonynak. És most pedig rátérünk Auken asszony jelentésére, illetve erről fogunk szavazni. Jelezték éppen, hogy mielőtt elkezdünk szavazni, azt hiszem, hogy egy kis változás lesz itt a póttagok cserélődnek, igen? Helyettesítés változik? Hallottuk, hogy Nassau úr Janeszt fogja képviselni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az információt, és ezt most felvettük a listára. Ahogy szoktuk, megadom a szót a jelentés készítőjének. Nem lesz vita, hanem szavazás következik. Utána Óken asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! és ezt az ülést közvetítik online. Ez a jelentés nagyon sok spanyol, sok ezer spanyol és más uniós polgár számára fontos, akik Spanyolországban élnek vagy tervezik, hogy oda költöznek. Ez a jelentés nem Spanyolország ellen szól, ezt szeretném hangsúlyozni. Ez egyfajta gyakorlatot kritizál, és ez nagyon keményen érinti az emberek életét, tulajdonhoz való jogát, és az egész spanyol társadalomra, kultúrára hathat, és az Európai Unió elveit állítja a középpontba, azokat az elveket, amelyeken az Unió alapul. Az eredeti szöveghez képest néhány konstruktív hozzájárulásnak köszönhetően az árnyék jelentések felelősseitől számos kompromisszumos módosítóban tudtunk megállapodni, amelyek jobbá teszik az eredeti tervezetet, tisztábban fogalmazzák meg a célokat, és természetesen mm, találhatók ebben kritikus megjegyzések is. Nagyon sok megjegyzést meghallgattam, a képviselők részéről minden frakcióból, és megpróbáltam megérteni mindenkinek a, a hozzászólását, kiegészítését, a spanyol képviselők is javasoltak módosításokat, de nem tudom elfogadni ezeknek egy részét, ugyanis ez a jelentést egy tisztán spanyol belső ügyé tette volna, és itt nekünk az a fontos, hogy a petíció benyújtóinak az ügyeit tekintsük elsődleges fontosságának. A petíciós bizottság most gyakorolhatja a demokráciát, amikor megszavazza a jelentésemet. Köszönöm szépen. A biztonság kedvéért nézzük meg hogy ez egy kompromisszumos szöveg, és először ezekről fogunk szavazni, és hogyha ezt megszavazzuk, akkor bizonyos módosítók okafogyottá válhatnak. Most kész feltartással mondják meg, hogy ez egyetértenek -e ezzel, hogy így szavazunk, vagy elektronikusan. Van kifogás? fogás? Elnézést, elnök úr, de gyorsítsuk fel egy kicsit. Miért nem használjuk minden szavazáskor, ha már itt van ez a szavazógép? Hát meg kell, hogy szokjuk ezt a technológiát. Akkor szavazunk az 1-től 5-ig, és meg is nyitom a szavazást. 1-től 5-ig. Tehát 1-től 5-ig. Akkor a szavazás eredménye. David megnézhetjük. 37 mellette, tehát gyakorlatilag elfogadtuk. És most pedig az A pont következik. Lezárom a szavazást. Tehát 32 mellette, 3 ellene most pedig és most pedig ö, szavazunk a B pontról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 mellette, egy tartózkodás, és következzen a kettes módosító szavazást. Megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 19 mellette, ő 18 ellene. Kiérték, hogy ellenőrizzük, akkor remélem, hogy ő nincs ez ellen kifogásuk. Akkor ellenőrizzük még egyszer. Elnök úr, pillanat, pillanat. Volt egy ilyen kérés, és azt gondolom, hogy a fair eljárás azt követeli meg, hogy akkor ezt fogadjuk meg, ezt a tanácsot. Hogyha akkor újra szavazunk. Na, most mondják éppen, hogy jöjjön a következő pont. Elnök úr, ügyrendi kérdés. Mi azt szeretnénk, hogyha valaki itt van, akkor lehet, hogy hiba is előfordul. Tehát én nem vagyok tag, de hát itt a félnek az emberek a demokráciától. Hát ha valaki úgy érzi, hogy félreszavazott, akkor nem ellenőrizhettem az elektronikus szavazást, ilyen egyszerű ez az ügy, azt nem lehet ellenőrizni. De ha valaki hibázott, akkor miért nem lehet ellenőrizni? Hát akkor javítsuk ki, ha valaki tévedett, ez nem baj, lehet javítani. Akkor most megadom a szót a bizottság elnökének. Az én véleményem az, hogy nincs ok a, annak, hogy felülvizsgáljuk a szavazást. Tehát elektronikusan szavaztunk, és itt mindenkinek lehetősége volt leadni a szavazatát, ezt elektronikusan számolták ki. Tehát én teljes mértékben ellenzem, hogy most ezt még egyszer tegyük meg. Ellenőrzés csak akkor történhet, hogyha készfeltartással szavazunk, és nem egyértelmű az eredmény. Tehát én az ellen lennék, hogy ezt most felülvizsgáljuk. Hát most én mm, tudják, hogy a plenárison hogy van, ha egy kollega úgy érzi, hogy tévedett, akkor ügyrendi ponthoz hozzászólhat, és módosíthatja a saját szavazatát. Így van ez, bizony. Én magam is értem már ezzel a lehetőséggel. Akkor hadd javasoljak valamit, és az egyik módja, hogy megoldjuk ezt a kérdést, hogy szavazzunk arról, hogy visszatérünk-e, hogy szavazunk még egyszer arról a kérdésről. Ebben az esetben akkor elfogadom az elnök úr, ha nem szavazunk, akkor következzen a következő pont a D-től H-ig, ez a preambulum bekezdés, a D-H preambulum bekezdések. De nem erről. D-től H-ig szavazunk a preambulum ö, ö, bekezdésekről. Nem, hát nem kell itt idegeskedni, hölgyem és uraim, lehet itt részenként is szavazni. Hát először megszavazok a D, E, F-et, és aztán külön a G meg a H preambulum bekezdést. Most hallom, hogy azt előzetesen kell jelezni, hogyha részenként akarunk szavazni. Akkor ezt fel kell venni a listára, úgyhogy most megnyitom a szavazást, D-től H-ig együtt szavazunk. Ugye mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 32 igen, 2 ellene elfogadtuk. Most pedig a következen a hármas módosító az I preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye? Lezárom a szavazást. 21 nem, 14 igen, elutasítottuk. Négyes kompromisszumos szöveg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30 mellene, 4 ellene. Mellette 4 ellene, 5-ös módosító részenként szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 igennel ö, elfogadtuk. Ö, hatos. Nem, bocsánat, mert a második részről is szavaznunk kell. Megnyitom a szavazást. 24 igen, 11 nem. Most jöjjön a hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el 15 igen, 20 nem szavazat. Hetes módosító szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18 igen, 17 nem szavazattal. 8-as módosító, szavazzanak. Megtették, ugye? 8-as módosítóról. 13 igen, 23 nem ellenében, így nem fogadtuk el. 9-es. Megnyitom a szavazást. Pillanat. Most nyitom meg a szavazást. Tehát 9-es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 11, igen, 25 nem, elutasítottuk. 11-es, nem, nem, nem, bocsánat, 10-es, igazuk van. 10-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25 igen, 11 nem szavazattal, 12-es szavazzanak, kérem. Lezárom a szavazást. 26 igen, 10 nem szavazattal elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 igen, 10 nem szavazattal. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 10 igen, 26 nem ellenében elutasítottuk. 14-es módosító javaslatról szavazunk. Lezárjuk a szavazást. 12 igen, 24 ellenében nem fogadtok el. 15-ös kiegészítésképpen megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 33 igen, 2 nem szavazattal. 16-os szavazzunk. 16-os módosító javaslatról szavazunk. Elfogadtuk 20 igen, 15 nemmel. 17-es, kérem szavazzanak. Ugye mindannyian szavaztak, lezárom a szavazást. 25 nem, 11 igen ellenében nem fogadtuk el, 18-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Nem fogadtok el 22 nem szavazat, 13 igen ellenében, 19-es módosító javaslatról szavazunk. Lezárom a szavazást. Nem fogadtok el 23, nem 13 igen szavazat ellenében. 20-as kompromisszumos szöveg. Megnyitom a szavazást. Bocsánat. A 20-as módosító, most nyitom meg róla a szavazást. Le is zárom. 30 igen, 4 nem elfogadtuk. 21-es, ez kiegészítés. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elfogadtuk 26 igen, 10 nem szavazattal. 22-es. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 9 igen, 25 nem, egy tartózkodás nem fogadtok el. 23-as. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elfogadtuk 26 igen, 10 nem szavazattal. És éppen ezért a 24-es fogyottá válik, és következzen a 25-ös módosító javaslat, amelyről megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítottuk 27 nem, 8 igen szavazat ellenében, 26-osról szavazunk. Lezárom a szavazást elfogadtuk 19 igen, 16 nem szavazattal egy a 27-es okafogyottá válik, a 28-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, akkor ezt nem fogadtuk el 24, nem 11 igen szavazattal, 29-es módosító következik. 29-esről nyitom meg a szavazást. Le is zárom, nem fogadtok el, 21 nem szavazat, 12 igen ellenében, 30-as módosító kiegészítés. Megnyitom a szavazást. Le is zárom mindjárt. Lezárom. Elfogadtok 31 igen szavazattal, négy tartózkodással. 31-es módosító indítványról szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 27 igen szavazattal. 32-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el 30 nem szavazat, 6 igen ellenében, 33-as két részben, első részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen szavazat. A második rész a public procurement utáni kezdődő szövegről megnyitom a szavazást, lezárom. Nem fogadtuk el 24 a nem szavazatok száma. 34-es módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el 31 a nem szavazatok száma, 4 igen szavazat ellenében. 35-ös módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom nem fogadtuk el, 26 nem szavazatál, 9 igen ellenében. Most következzen a 36-os módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el, 26 a nem szavazatok száma, 37-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Ugye szavaztak? Elfogadtuk 23 igen szavazattal. 38-as módosító ő, indítványról szavazunk. Mindenki szavazott, ugye? Elfogadtuk 23, igen, 12 nem ellenében, 39-es módosító javaslat. Szavaztak mindannyian, ugye? Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 25 nem szavazattal. 10 igen ellenében. 40-es módosító javaslat. Kérem szavazzanak. Megtették, ugye? Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 30 a nem szavazatok száma 6 igen ellenében. 41-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 24 igen szavazattal. 42-es módosító indítvány. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 25 nem szavazattal. 43-as indítvány két részben szavazunk. Az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 32 igen szavazattal. Azt gondolom, hogy Májer úrnak van szóbeli kiegészítése a másik résszel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy én ezt kellő időben eljuttattam még mindenkihez, és mivel úgy tűnik, hogy ez egy ilyen alakárt törvényhozás, Spanyolországban, ahol azokat az építetőket részesítik előnyben, akkor van kifogás a szóbeli módosító ellen? Én mellette vagyok, mondja a jelentés készítője, és én kellő időben megkaptam, úgyhogy az én hibám, hogy ez nem szerepel itt. Azt hiszem, hogy akkor szavazhatunk. Van kifogás? mert az eljárási szabályzat azt mondja, van kifogás, nem tudjuk elfogadni, tehát akkor most a második részről a szóbeli kiegészítés nélkül szavazunk. Megnyitom a szavazást. Igen, rosszul mondtam, 43-as. Második rész. Tehát 43-as módosító javaslat második része. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, 22 nem szavazott a száma. A nem szavazatok száma következzen. A 44-es módosító javaslat. Megnyitom a szavazást lezárom. Nem fogadtok el, 14 a ne, az igen, 22 nem szavazatok száma. 45-ös szavazzanak. Lezárom a szavazást. Nem fogadtok el 29 -e nem szavazatok száma. 46-os, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 21 nem szavazattal elutasítottuk. Következzen a 47-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el 26 nem szavazat a szám. Ő 48-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el 24 a nem szavazatok száma. 49-es módosító javaslat. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 27 a nem szavazatok száma, 50-es szavazzanak. Elutasítottuk 20 a 15-höz arányban 51-es kompromisszumos javaslat 51-es szavazzanak. nem fogadtok el 19 a 17-hez a szavazatok aránya. 52-es módosítójavaslat. Pillanat, most szavazhatunk az 52-esről. 52-es módosítójavaslat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32 igen szavazattal. 53-as. Most megnyitom a szavazást az 53-as módosítóról. eredmény nem fogadtuk el 21 a nem szavazatok ö, száma. Ö, 54-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 20 a 14 ezer ágyban. 55-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. 26 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm. 56-os módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26 igen szavazattal, 57-es az tártalanná vált, az 58-asról szavazunk. Elfogadtuk 23 igen szavazattal. 59-es. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 23 igen szavazattal elfogadtuk. 60-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 igen szavazattal. 61-es módosító javaslat. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 25 nem szavazattal, 62-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Túl gyors, ahogy viszem a tempót, nem? Nos, akkor ezt sem fogadtuk el 22 nem szavazattal. 63-as módosító indítványról szavazunk. Lezárom a szavazást. 36 igen szavazattal elfogadtuk. Szender asszony is itt van. Gassis Römon kollega helyettesíti. Már valaki helyettesíti önt, Ajala. Úgyhogy akkor Oké, okay, Szendel asszonynak nincs ő, szavazata. Na, akkor most jöjjenek a cikkek, az egyes cikkekkel kapcsolatos módosítók. Egyes cikk, 64-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el 26 a nem szavazatok számán. 65-ös módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 35 igen szavazattal. 66-os. Elutasítottuk. 33 ellene. 67-es. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 21 igen szavazattal elfogadtuk. Ő ügyrend. Igen, igen, elnök úr. Köszönöm szépen. Tegnap Auken asszonynak a 12. bekezdése kapcsolatban küldtünk egy kompromisszumos javaslatot, tehát Popa és a mi módosítónk között, és a harmadik bekezdés a 47-es től egészen a 76-osig terjedne ez, és nem kaptunk választ, hogy ezt elfogadta Óken asszony. Az, megadom a szót a jelentés készítőjének, hogy mi is történt ezekkel a módosítókkal, és el lehet ezeket még fogadni. Nos, ez nem kompromisszum, erről nem sikerült tárgyalni, úgyhogy nem fogadhatók el. Köszönöm szépen. Tehát akkor következzen a szavazólistán következő pont, ez pedig a 68-as módosító. Ő megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 22 nem szavazattal. 69-es, megnyitom a szavazást. Nem fogadtuk el 28 nem szavazattal. Köszönöm. 70-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 35 igen szavazattal. 71-es. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében. 72-es szavazzanak. Harminchárom igen szavazattal elfogadtuk. 73-as. Megnyitom a szavazást. elfogadtuk 21 igen szavazattal, 74-est visszavonták, 75-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást, nem? De lezárom, de túl korán zártam le, tehát akkor a 75-ösről szavazunk. Ugye mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 21 a 14 ellenében. 76-os szavazzunk. 28 igennel elfogadtuk. A 78-as, megnyitom a szavazást. 78-asról szavazom. Nem, 77-es, valószínűleg 77-es, csak itt rosszul áll, szerepel a szám. Nem fogadtuk el 27 nem szavazattal. Most akkor jön az igazi 78-as. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. 12, igen, 21 nem elutasítottunk. 79-es, megnyitom a szavazást. Ha úgy gondolják, hogy ö, túlságosan húzzuk az időt, hát itt a technológiát próbáljuk kezelni, elfogadtuk 31 igen szavazattal. Következzék a 80-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 29-en mellette elfogadtuk. 81-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 19-en támogatták, 16 ra ellenezték. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Ezért rá kell térnünk a 83-asra. Nem, nem. Nem fogadtuk el az előzőt, ezért jön a 83-as. Megnyitottam a szavazást. Egyesek szerint okafogyott, de csak akkor, hogyha az előzőt elfogadtuk. Jó, akkor okafogyottá vált a 83-as, erről nem kellett szavaznunk. A 85-ös jön, mert a 84-es is kiesik. Megnyitom a 85-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 24 hét arányban. 86-os, megnyitom. Most nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Kis többséggel elutasítottuk. 87-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 88-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-9 arányban elfogadtuk. 89-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22-13 arányban. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 10-25 arányban elutasítottuk. A következő így kiesik. A 92-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 90. 26-an támogatták. 93-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-12 arányban. 94-es jön, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 20-15 arányban elfogadtuk. 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-13 arányban elfogadtuk. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 22-14 arányban átment. 90 hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 12-24 arányban elutasítottuk. A 98-as jön, megnyitom a szavazást. Az első részéről a 98-asnak. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 98-as második része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 18-13 arányban ezt elfogadtuk. A 98-as harmadik része következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-10 arányban elfogadtuk. A 98-as negyedik része következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtok 23-8 arányban. 99-esről nem szavazunk, a 100-as jön, 100-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Papa úr, részenkénti szavazást szeretnék kérni az első rész a coastal environment kifejezésig tart, beleértve a coastal environmentet? Nem, odáig. A coastal environmentig. Tehát itt akkor válasszuk ketté a módosítót? Csak pontosan akartam, hogy az elnök, hogy hol. A coastal law-val kezdődik a második rész. Ez az első rész végén van ez. Ezt akartam pont megtudni. Ha nincs ellenvetés a részenkénti szavazással szemben, nem hallom a megjegyzéseket, tolmácsok sem. To revise the coastal law. Ez az első rész, utolsó néhány szava. Nem halljuk a felszólalót. Papa asszony, Papa úr, nem, egyes képviselők nem támogatják a részenkénti szavazást. Auken asszony, a felség kedvéért nem halljuk a felszorulót. Ez egy gesztus lenne, ha most mégis megejthetnénk ezt a részenkénti szavazást. Felolvasom mindenkinek tehát az első rész végéig recognises and supports the efforts of the Spanish authorities to protect the coastal environment and where, and where possible to restore the coastal environment. Itt az első rész vége. Egyetért, papa? Kolléga? Akkor az első részről szavazunk csak. Ez most a százas vagy a 90? 900-as. A százas első részéről mondja az elnök. Ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy elfogadtuk az első részt, 32 egyarányban az első részt. És ez összhangban van az ön igényével. Most a második részéről szavazunk. A második rész következik, most már mindenkinek látnia kell, hogy ez mit jelent. A második részről szavazunk, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazás 22-13 arányban, ezt is elfogadtuk. 101-es. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 21-12 arányban elfogadtuk. A 102-es jön. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 7-27 arányban elutasítottuk. 103-as, papa úr módosítójáról szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 31-4 arányban elfogadtuk. Így a következő kiesik, és a 105-ös következő, nem a 105-ös is kiesik, a 106-osról szavazunk. Megnyitom a 106-osról a szavazást. Világos mindenkinek? Most nyitom meg a 106-osról a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 31-3 arányban szépen elfogadtuk. A 107-es jön. mert ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-20 arányban elutasítottuk. A 108-asról szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 20-13 arányban elutasítottuk. A 109-es kiesik. 110-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor visszavonták a 110-est. Nekem nincs rajta a papíromon, de úgy látom a szavazásból, hogy úgyis elítasítottuk, úgyhogy ez a visszavonással legyen értékű. 111-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-12 arányban. 112-es kiesik. A 113-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, azt 27 7 arányban elutasítottuk. A 114-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 31-5 arányban elutasítottuk. A 115-ös jön, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kis többséggel 18-17 arányban elutasítottuk. 116-os, mell megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-14 az arány a nemek javára. A 117-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-4 arányban elfogadtuk. A 118-as jön, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 29-6 arányban elfogadtuk. A 119-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 21-12 arányban. Megnyitom a szavazást a 120-asról. Lezárom a szavazást. 21-13 arányban elutasítottuk. A 121-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 arányban elfogadtuk. A 122-es Okonasszonyi. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 22-13 arányban elfogadtuk. A 123-as jön mellett tehet megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 23-13 arányban elutasítottuk. A 124-es jön. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 egy arányban elfogadtuk. A 125-ösről nyitom meg a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 27 hét arányban. A 126-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, az 29 hét arányban elutasítottuk. És az utolsó módosító jön a 127-es számú, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, azt 29 hét arányban elutasítottuk. Most akkor a záró szavazás következik, az előbbiekben módosított szövegről, megnyitom a szövegről a szavazást. Ha mindenki szavazott, Mitchell úr, nagyon várakozás teli pillanatok ezek 23-11 arányban. Elfogadtuk egy tartózkodás mellett. Gratulálok a jelentés szerzőjének, de az egész bizottságnak is ahhoz, hogy ezt a hosszú szavazást kibírta és türelemmel fegyelmezetten végigcsinálta. Most visszaadom a szót, nem, még egy... Az elnök úr először is be kell jelentsem, hogy Mitchell úr egyszer véletlenül kihúzta a kártyáját idő előtt, és most közölte velünk, hogy az egyik módosító kapcsán nem szavazott. Most visszaadom az elnök úrnak a szót, de Oaken asszonynak előbb gratulálok. Az elnök úr közleményei következnek. Szeretném megköszönni Michael Cashmannek, hogy levezette a szavazást, ezt a nehéz szavazást, és gratulálok neki a kiváló elnöki, hatékony és kiváló elnöki munkához. Alkön asszony kapja meg a szót, mielőtt a következő napi rendi pontra térnénk rá. Köszönöm szépen, elnök úr a szót és köszönöm a gratulációkat, a támogatást ehhez a nehéz jelentéshez. Egyértelmű volt kezdettől fogva, hogy itt lesznek gondok, lesznek konfliktusok, de ezeket áthidaltuk, ezeknek ugye nemzeti háttere volt, illetve nemzeti hatása is van a szövegnek. Tartottuk magunkat azonban a kezdeti elvekhez, és ez hasznosnak bizonyult. Jó volt látni, hogy a spanyol kollégák is megértették a jelentés jelentőségét, hiszen ez a spanyol helyzetre vonatkozó jelentés volt, de az egész európai helyzetre vonatkoztatható, hiszen itt környezeti, kulturális kérdésekről van szó, a környezet és a kultúra védelméről. Örülök annak is, hogy a bizottság is itt volt, és látta, hogy milyen egyértelműen szavaztunk erről. Um, can I uh, remind members to... Emlékeztetném a kollégákat, és köszönöm a kanasszonynak a megjegyzést, hogy ne felejtsék a szavazógépben a szavazókártyáikat, vigyék magukat, és mielőtt rátérünk a következő napi rendi pontra, én is köszönöm mindenkinek, a koordinátoroknak, az árnyékjelentéstevőknek, a sedoknak a kiváló munkát. Most adom vissza elnök úrnak a szót. Please sit down. Foglaljanak helyet a kollégák. Köszönöm még egyszer Michael Cashmannek, hogy levezette az előző szavazást. tak sprawnie. Bardzo jeszcze raz dziękuję i pani Auka. Hogy ilyen hatékonyan. Punktu 22. Ilyen hatékonyan levezette a szavazást. Következő napi rendi pontunk 23-as. Itt egy bulgáriai tényfeltáró látogatásról szóló beszámolót kell megvitatnunk. Megismétlem, a 23-as napi rendi ponttal foglalkozunk. Az anyagban benne van az összefoglaló. Ezzel kapcsolatban néhány módosítót nyújtottak csak be, főleg Szubszkova asszony. Itt vannak előttem, szerintem ezeket elfogadtuk, elfogadhatjuk. Van, van ezzel elnök úr szerint gond? gond? Szerintem az a gond, hogy ezeket még nem fogadtuk el. Mindjárt rátérek a problémára és a javaslatokkal kapcsolatban elmondom a megjegyzéseimet. Az anyagban a 23-as pont alatt ugye ott van az egész szöveg. Alá szeretném húzni, hogy a Bulgáriába utazó delegáció tagjai következők voltak. Libicki, Szinat, Hammerstein és Mitz képviselők, Zdravkova asszony pedig hivatalból vett részt az utazáson. Nem szokás a bizottságunkban, hogy a gyarott országból származó képviselők utazzanak ugyanoda, ahova a fel, tényfeltáró utazás ö, irányul, de Zdravkova asszony hivatalból vett részt az úton, ő nem tartozott a delegáció tagjaihoz szorosan véve hogy ne pazaroljuk itt az időt, és ne késlekedjünk tovább az ügyel. Nem akarom megismételni ennek a beszámolónak a fő gondolatait, hiszen mindenki megkapta és elolvashatja. Pusztán a delegáció tagjainak kívánom megadni röviden a szót, Sinott asszonynak, Hammerstein úrnak, ha kívánják, és nem kívánnak felszólalni. És ön a módosítókkal kapcsolatban van megjegyzése? Hammerstein úrnak. Én nem voltam tagja a delegációnak, de mégis fel szeretnék szólalni. Szerintem itt egy félreértés van. Lehet, hogy csak én értettem valamit félre. A következőt szeretném elmondani. Ha jól értem, a, azon, kép, azon ország képviselői, amelybe az utazás irányul, hivatalból részt vehetnek az ilyen utakon, és ilyen esetben delegáció tagként kell őket kezelni szerintem. Nekem az a benyomásom, hogy ha egy delegációs utat szervezünk egy adott országba, akkor a hivatalból résztvevő ö, tagok nem vehetnek minden eseményen részt, amely egy megkülönböztetés, és ö, szerintem pont fordítva kéne ennek lennie. Hát ha valakinek, akkor pont az oda, ö, onnan származó képviselőnek ö, lenne, kéne, hogy legyen lehetősége minden eseményben részt venni, és eleve részt venni az utazásokon is. Köszönöm szépen a megjegyzést. Szerintem itt ez félreértés az ex officio a hivatalból ebben az esetben nem azt jelenti, hogy ő automatikusan a delegáció tagja, hanem ezzel ellentétben a delegáció mellett azon kívül utazott, pont ezt jelenti ez az ex officio kifejezés. Amikor Lengyelországba utaztunk, akkor én sem vettem részt a miniszteriális megbeszéléseken, mert Hammerstein Minz úr ezt ellenezte volna. És én elmentem volna szívesen a környezeti, a környezetvédelmi miniszterhez, de Hámes Minc úr azt mondta erre, hogy ez, ez nem korrekt, mert én nem vagyok hivatalosan tagja a delegációnak, és én ezt elfogadtam. El kellett, hogy fogadjam ezt. Ez a bevett gyakorlatbizottságban én erről nem tehetek, ez mindig is így volt állítólag. <clears throat> nem tekinthető a delegáció tagjának az, aki csak hivatalból utazik oda. Én ezzel nem értek egyet ez ilyen értelmezésével az ex officiónak. Az én ö, felfogásomban az ex officio azt jelenti, hogy valaki eleve tagja a delegációnak, és neki, ha mondhatjuk ezt, akár több joga és több szerepe lehet tárgyalása során, mint a többieknek. Szeretném, hogyha ezt a kifejezést egyértelműen definiálnák számomra eljárási szabályzat alapján, mert szerintem pont ö, ö, rosszul járunk el. Két jogász közötti vitába nem akarnék beavatkozni, de Buzutil úr véleménye igaznak tűnik. Én is az ex officio kifejezést ugye úgy értem, hogy aki ex officio utazik, az mindenre jogosult, csak szavazni nem. De elmehet az adott ülésre. Én a konzervatívoknál például adott körben ex officio tag vagyok, ettől még látogathatom valamennyi párgyűlésüket, és ez sajnálatos, hogy Zdravkova asszony nem vehetett részt egyes dolgokban. Az világos, hogy nincs szavazati joga, de ugyanakkor szerintem minden eseményen részt kell, hogy vegyen. Szerintem, ahogy ön értelmezi a szabályt, ez téves. Köszönöm a megjegyzéseket. Az a véleményem azonban, hogy ezt a vitát a jogalkotási időszak elején kellett volna, vagy 14 évvel ezelőtt lefolytatnunk a bizottsággal közösen, amikor én itt a bizottság tagja és elnöke lettem, akkor egy már bevett hagyományt folytattam tovább, tudatták velem, hogy ez a szokás, tehát Sir Robert, hogyha ilyen problémája van, akkor azt mondja öt évvel ezelőtt, vagy egy év múlva majd. Szerintem ezzel az értelmezési kérdéssel már jóval korábban fel kellett volna, hogy elő kellett volna jönni. Én benne vagyok abban, hogy ezt így értelmezzük, én nekem ez nem esik nehezemre de mondom, egy konkrét látogatás során én kaptam kritikát, hogy ex officio minőségemben ne vegyek részt bizonyos eseményeken, ezért maradt ez így Zdravkova asszony esetében és a bulgáriai utazás során is. Tehát szó sincs arról, hogy az adott ország képviselőjét hátrányosan meg különböztetnénk. Szerintem egyébként ez egy fölösleges vita ebben a pillanatban ráadásul, de hát négy, hallgassuk meg Szinot asszony. Uh, Igen, nekem is lenne véleményem erről a dologról. Amikor az írországi tényfeltáró utazáson ott voltunk, akkor kiválónak találtam, hogy az ex officio tagok eljöttek velünk és részt vettek mindenen, hiszen nekik helyismeretük volt. És több ír képviselő volt egyébként, <clears throat> ex officio ott, mint delegáció tag. Tehát én azt képviselem éppen emiatt, hogy az ex officio tagok menjenek, de külön kezelést igényelnek, mert túlzás lenne, hogyha valamennyi képviselő visszamegy a saját hazájába egy delegációs út során. Én ott voltam, én magam is ott voltam, és tudom, hogy az igazi tényfeltáró misszióknál azért nem jó, hogyha többségbe kerülnek a helyiek, még hogyha fontos is az ő tapasztalatuk és helyismeretük. Tehát külön kell őket mindenképpen kezelni, és ez jól is volt az írút során is, mi írtagok, írképviselők külön, külön voltunk ex officiót, hiszen különböző pártokhoz tartozunk, nem ugyanazok az érdekeink, tehát ennek haszna is van egy ex tagnak, de nem élvezhet ugyanolyan jogokat, mint egy delegáció tag. Én így ezt így értem. Elnök, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Azt javaslom, hogy térjünk az érdemi kérdésekre. Atkins úr, én a 185-ös első részével kapcsolatban azt olvasom itt az eljárási szabályzatban, hogy bármelyik tagnak ugyanolyan joga van. Zravkov asszonynak meg kellett volna kapni valamennyi jogot, elnök. Már elmondtam, hogy nekem is van erről véleményem, de nem akarok erről vitát nyitni. Én támogatom azt, hogy ezt értelmezzük majd később, de most térjünk az érdemi kérdésekre. Amikor én vettem részt tényfeltáró misszión, akkor ott egy munkaanyagot készítettünk, és a munkaanyagot munkaanyagnak hívtuk, amelyet nem módosított senki. Mindent figyelembe vettünk, amit tapasztaltunk. Mindenkinek, az olasz kollégáknak is a véleményét is figyelembe kellett nyilván venni, amikor ezt megírtuk, ezt közösen kellett megalkotni. Egy ilyen munkaanyagot nincs értelme módosítani sem meghallgathatjuk a módosításokat, de munkaanyagot minek módosítunk? Bardzo proszę przedstawić... Demeter úr a bizottság részéről. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs jelenleg akkor semmiféle hozzáfűzni valóm az elhangzottakhoz. Tehát akkor itt most az időnket vesztegettük. Az én módosítom specifikusabb jellegű. Nagyon sok találkozónk volt, és nagyon sok panaszost hallgattunk meg. Bulgáriában a környezetvédelmi kapcsolatos problémák különbözőek. Azt hiszem, hogy specifikusabbaknak kell lennünk ezeket a módosító indítványokat a hivatalos delegáció tagoktól kaptam, hogyha mindenki támogatja ezt, akkor, akkor nincs semmiféle oka annak, hogy ne fogadjuk el ezeket. Annak ellenére, tehát, hogy nem hivatalosan, hivatalból voltam ott. Köszönöm szépen ezt a konstruktív megközelítést és javaslatot. Megvan-e mindenkinek a szövege, amelyet eh, Zdravkova, amelyről Zdravko asszony beszélt? Tehát akkor eh, nincs semmiféle probléma ezzel, ezt be lehet venni akkor a szövegbe. Eh, továbbá nem igazán értem, hogy miért kellene elutasítanunk a bolgár kormány nyilatkozatát Zdravkova asszony azt mondja, hogy töröljük, én azt javaslom, hogy tartsuk benne a szövegben. Tehát itt arról van szó, hogy felkéri a ö, bolgár kormányt calls on the Bulgarian government. Azt hiszem, hogy ö, így kellene megőrizni a szöveget. Vannak olyan petíciók természetesen, amelyek eltérőek. Na most akkor menjünk sorjában. Először is elfogadjuk az elsőt, a másodikat inkább nem, vagy pedig elfogadjuk, és akkor utána azt hallottuk, hogy elutasítjuk. Zdravkova asszony akar szólni, Sir Robert. Hát Nem tudom, hogy miért kellene törölni ezt a szöveget, sőt, inkább ez erőteljesebbé teszi a szöveget. Hallottuk Szafka asszonyt, hogyha az elsőt benne hagyjuk, ahogy az elnök javasolta, akkor esetleg még más módosítókra lenne szükség. Hogyha megnézzük a kompenzációs témát, tehát azt hiszem, hogy ez egy elég nehéz terület, azt hiszem, hogy a megszövegezést kellene esetleg átgondolni. Nem látom igazán annak az okát, elnök úr, hogy miért javasolja azt, hogy a bizottság minél hamarabb tárgyalja meg ezeket az ügyeket, mármint a petíciós bizottság nem tudom, hogy miért kellene mindezt ilyen sürgősen most megvizsgálni. Különben egyetértek a javaslataival, különösen azzal, amely a kompenzációval kapcsolatos, vagy a kártérítéssel kapcsolatos. Azt hiszem, hogy ez egy elég nehéz terület szeretném megkérdezni Szrafkova asszonyt. Hát nézzük meg akkor a módosító indítványokat. Ez egy elsővel kapcsolatosan nincs probléma. Tehát call on the commission to investigate, stb. Tehát ezzel a részsel nincs probléma továbbá. Egyet érte azzal, hogy benne hagyjuk ezt a mondatot, hogy calls on the Bulgarian government. Én azt hiszem, hogy ez leegyszerűsíteni számunkra a dolgokat. Ezzel egyetért? Igen? Jó. A következő módosító, ezzel egyetértünk, az utolsó pedig a második oldalon az utolsó módosító kapcsolatosan egyetért azzal, hogy ne beszéljünk a petíciókról, tehát ne szóljunk Elnök úr, a probléma az, hogy nagyon sok találkozónk volt, és néhány petíciót benyújtott panaszos panaszost hivatalosan nem regisztráltak. Tehát azokat vesszük, azokat a panaszosokat és petíciókat vesszük be, akkor akiknek még egy számuk sincs, tehát nem regisztrálták sehol őket. Én ezt értem. Nagyon sok informális találkozón vettünk részt. Ugye akik, olyan emberekkel találkoztunk, akiket úgymond petíció benyújtóinak vagy panaszosoknak nevezhetnénk, de nem igazából voltak azok. elnök. Éppen ezért javaslom én azt, hogy inkább általánosabb szövegünk legyen, és ne soroljuk fel a petíció benyújtóit. Akkor mondjuk azt, hogy olyan petíciókról van szó, amelyek már hivatalosan regisztráltak az Európai Parlamentban. Színot asszony. Én úgy gondolom, hogy van itt egy fontos dolog nevezetesen, hogy ennek a bizottságnak inkluzívnak és nem exkluzívnak kell lenniük. Tehát, hogyha ugye valaki eljön ide, egy, egy panaszos, ö, az egy nagyon jó dolog. Tehát, hogyha a petíció benyújtókat bevesszük ebbe a szövegbe, akkor ez nagyon kevésbé lenne általános jellegű. Hát az emberek ugye eljönnek a panaszaikkal, találkozókra is a panaszaikkal jöttek el. Kedves kollégák, én a következőket gondolom. Strafkvalszony, Szinot én jó magam is ott voltunk Bulgáriában. Mi úgy gondoljuk, hogy így kellene hagyni a szöveget. Hammerstein úr nem így gondolja, Sir Robert egyetért azzal, amit mi mondunk. Most nem fogunk szavazni akkor egy olyan valamin, ami nem megfelelő. Sir Robert, természetesen mi szeretnénk segíteni azokon az embereken, akik panaszszal éltek. Én Kattival értek egyet, ugye vannak nem hivatalos petíciók, tehát elmondták egyesek a panaszaikat, de nem kerültek be bele a rendszerbe, nem regisztrálták ezeket. Negyetértek Strafkova asszonyal, de esetleg a szövegezés területén kellene valamit tenni. A, szeretnék neki segíteni, hogy országa agodalmait panaszait tudja kezelni. Jó. Kedves kollégák, és Sir Robert, én azt javaslom, a következőket javaslom. Hát akkor mondjuk azt, hogy a regisztrált petíciók és a különböző felvetett problémák a látogatások során. Jó, ez így jobb lenne? Jó, köszönöm szépen. Tehát elfogadtuk a jelentést, köszönöm szépen. Akkor most áttérünk a 24-es napi rendi pontra. Tobias Bierman úr a bizottság részéről. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék, szeretném röviden ismertetni a petíciót. Miről is van szó? Itt arról van, a panaszos azt mondja, hogy nem konzultáltak vele a repülőtér biztonsági követelményeivel kapcsolatosan és a földtulajdonnal kapcsolatosan. A bizottság a múlt júniusban ült össze, és további információkat kért ki. 2008-ban a panaszos ismételten azt mondta, hogy a az adott irányelvet megsértették, a bizottság a következőt gondolja erről. A panaszos a szevezó kettes irányelvre utal a, a nagyobb balesetek katasztrófákra vonatkoztatva, és azt mondja, hogy a, ennek a, ezeknek a rendelkezéseknek az a célja, hogy a, ezeket a tagállamokban alkalmazzák. Itt ezt az irányelvet nem mm, alkalmazták. Az irányelvben a rendelkezések csak új vegyi gyárak, épületek létrehozásával kapcsolatosak. Ebben az esetben a, azonban a panaszos ügyében ezt az irányelvet nem lehetett alkalmazni, mert az irányelv rendelkezései szerinte ezt nem teszik lehetővé a tagállamoknak 99 óta kell ezt az irányelvet alkalmazni. Ebben az időben nem minden tagállam alkalmazta még ezt az irányelvet. A 89-es per 391-es EGK irányelv azonban kötelezi a munkaadókat arra, hogy a dolgozók érdekében kockázati hatástanulmányt készítsenek el. Ebben az esetben erre nem került sor, és a megfelelő információk alapján úgy tűnik, hogy itt nem sértették meg az irányelvet. Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy Nájal Girigan úr, ö, ö, tehát a panaszos egy képviselője itt van, és meg is adom neki a szót. Uh, Mr. Chairman. Elnök úr. Májen Gilligan urat képviselem, ő sajnos nem tud, tudott eljönni. Megpróbálom a legjobban képviselni az ügyét. Tudjuk azt, hogy a, a bizottság nem beszélt arról, hogy arról szorul, hogy demokrácia, ugye az embereknek a demokráciában és a, az alkotmánynak megfelelően megvannak a különböző jogaik. Ebben az esetben és egyáltalán nem konzultáltak a polgárokkal, és semmiféle biztonsági intézkedésekre nem került sor. A ahogy tudjuk, semmiféle tudományos kockázati hatástanulmányra nem került sor, nem tartották be a megfelelő irányelveket, tudva azt, hogy milyen kockázatos ennek a létesítménynek a megvalósítása. A minisztériumok is megígérték, hogy kockázati hatástanulmányok születnek, semmi nem történt. Írországban körülbelül 92 ilyen kockázatos térség létezik. Természetesen mi szeretnénk a hangsúlyt a demokratikus aspektusokra helyezni jobb jogsz jogalkotásra van szükség. Ez azt is jelzi, hogy a jogszabályokat, az irányelveket megfelelő módon kell alkalmazni. Nagyon sok olyan döntés született, amely nem tette lehetővé azt, hogy a panaszos éljen a jogaival, és a tulajdon jogait egész egyszerűen megsértették. Megsértették a jog különböző rendelkezéseit is. Tudjuk, hogy itt egy gyógyszeripari gyár is érintve van, nevezetesen felépítettek egy gyógyszeripari gyárat egy olyan falu mellett, térség mellett, ahol emberek laknak, és nagyon kockázatos számukra a mindennapokban ez a helyzet. Az a szevezszó kettes irányelv különböző rendelkezései vonatkoznának erre az ügyre is, ezt nem alkalmazták. Most már nem is egy, hanem két gyógyszergyár épült fel a különböző területeken. Megpróbáltunk hivatkozni a 92-es irányelvre is. Girigen úr a panaszos elsősorban a biztonsági intézkedések hiányáról beszél, arról, hogy az irányelv különböző pontjait nem tartották be. Természetesen teljes mértékben támogatjuk a biztonsági intézkedések bevezetését, és valószínűleg további vizsgálatra van szükség még ezen a területen. A dolgozók életfeltételeire, feltételeiről szóló irányelv különböző vonatkozásait sem tartották be. Hatástanulmányt kellett volna elkészíteni, és erre sem került sor. A írószági Nemzeti Repülőtér, valamint a helyi repülőterek is különböző olyan területeken épültek meg, amelyek sok esetben magántulajdonban vannak, és éppen ezért szükség lenne a tulajdonosok érdekeit is védeni. Természetesen a bizottság minden tagjának el tudom küldeni e-, e-mailben a panaszsal kapcsolatos összes információt. Természetesen azt is el kell mondani, hogy teljes mértékben hiányzott az átláthatóság ezen ügy vizsgálatában, a bürokratikus elemeket is ki kell emelni, de semmiféle felelőssége vonás és átláthatóság nem volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr szeretném támogatni a panaszost. Én a parlament tagja vagyok ezen a térség, ebben a térségben, amelyről a panaszos szól. Ennek a petíciónak benyújtásának ugye az egyik fő oka az, hogy itt kijelöltek egy térséget, és ez nem felel meg azon emberek számára, akik ebben a térségben élnek. Tehát ez a döntés nem felel meg az érdekeiknek. Itt a tulajdon, a földtulajdonosok vannak érintve, és ez egy nagyon komoly ügy. Ezért nyújtották be ezt a petíciót Ugye meg lehet kérdőjelezni azt, hogy az irányelv rendelkezéseit hogyan alkalmazták, de itt a tulajdon, föltulajdonosokról van szó, az önök ő érdekeikről, és itt ez a fő ő, téma. További vizsgálatokra van szükség, ugyanis meg kell nézni, hogy az irányelveket át ö, hogyan alkalmazzák, átvették -e. Meg kellene azt is nézni, hogy a, hogyan hat ki mindez az unióra is. Nevezetesen, a, amennyiben nem megfelelő módon átláthatóan alkalmazzák a jogszabályokat és az irányelveket. Ugye sok esetben az újságokat és újságokban is cikkek jelennek meg ezekről a kérdésekről. Azt hiszem, hogy nyitva kell hagyni még ezt a petíciót. Elnök úr, azt hiszem, hogy nem lehet, nincs olyan kérdés, amit itt nyitva lehetne hagyni. Szinott asszony, azt hiszem, hogy van egy oka annak, hogy nagyon komolyan kell venni a bizottságnak ezt a petíciót, mert pedig erre utalt már a kollégám, hogy ez egy komoly dolog. Mi is történt ebben az ügyben itt? Ugye a repülő, a, a beruházók, a repülőtér építői ugye arra, megpróbálták megszerezni a, föl, a földet, a földtulajdont, és Ugye az embereknek, ha ezt elmondták volna, akkor valószínűleg ellenvetésekkel éltek volna, és akkor nem ö, tudtak volna egy ilyen nagyon jó földrészt megkaparintani, és ugye más is nyújtott be már petíciót a bizottsághoz, tehát szinte sorban állnak a panaszosok, nem beszéltek a Szevezszó témáról, titokban tartották mindezt. Az Európ, ugye, ugye ez egy európai irányelv, és alkalmazni kellett volna ebben az esetben is, de megpróbálták mindezt eltitkolni, és mindenképpen meg akarták szerezni ezt a föltulajdont a helyi önkormányzatok a, foglalkoznak a magánföldtulajdonnal. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ez egyre inkább kihat az emberek életére, az ilyen típusú ügy, ügyek kihatnak. Kati. Van még hozzászólás? Vanya, Nem tudom, hogy a bizottság eh, képviselője kíván-e még hozzászólni. Volt néhány kritikus felvetés a bizottság eh, a, a felvetéssel kapcsolatban a két írképviselő úgy véli, hogy ez sérti a eh, jogszabályt. Kérdezem a bizottság képviselőjét, tenne, tud-e ez hozzátenni valamit? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr az irányelvnek a célja az, hogy védje azokat az embereket, akik kívánnak téve esetleges nagyobb baleseteknek, és ezért van ez a rendelkezés a föld használattal kapcsolatosan. Az Európai Uniónak itt túl sok hatásköre nincs ezen a területen. A tagállami szinten kell gondoskodni a megvalósításról, kockázatfelmérés is csak a nem nemzeti hatóságok végezhetnek, és nem pedig az uniósok és számunkra ez a tervezés, ez a földhasználat, területrendezés szükségesé teszi a kockázat elemzést, és ez egy nagyon sok fontos rendelkezést fogalmaz meg az irányelv, és tényleg vigyázni kell arra, hogy ez meg is valósuljon a nemzeti jogszabályokban. Nagyon sok munka van ebben, hogyan lehet harmonizálni mindezt, hogyan tudják a tagállamok megvalósítani ezt a cikket, de mint mondtam, az irányelv az valóban csak azt a kötelezettséget fogalmazza meg, hogy a tagállamoknak tekintettel kell lenniük az esetleges kockázatokra a területrendezési tervek során, ez egy nagyon általános rendelkezés, de ez teljes mértékben a tagállamokra bízza a megvalósítás felelősségét. Ezt hallottuk ennek az esetnek a kapcsán is. Itt csak arról lehet szó, hogy mindezt hogyan alkalmazzák a tagállamokban. Úgyhogy számomra a petíció szóval nem tudok segíteni a petíció benyújtóján, mert az irányelv az korlátozott, és csak az új tervekre vonatkozik, vonatkozik, és nem a teljes tervezést foglalja magában a tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tényleg Két különböző dologról van itt szó, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a területrendezés az a tagállami hatáskörbe tartozik. Megint más dolog, hogyha a következmények és a, a megvalósítása a területrendezési terveknek éppen, hogy sérti az érvényes jogot. És ez viszont a mi hatáskörünkbe tartozik. Mi úgy gondoljuk, hogy a területrendezés az kizárólagosan a tagállam hatásköre. Ebben az esetben akkor a spanol ügyel sem foglalkozhatunk volna. Az Oaken jelentésben volt erről szó. Most a bizottság képviselőjétől azt kérdezném, hogy kockázat elemzés, illetve környezeti hatástanulmány és készülte, és ha igen, akkor ez ismerte. Köszönöm szépen. Az irányelvet 1996-ban fogadtuk el, akkor még nem voltak ilyen dokumentumok, nem volt környezeti hatástanulmány, és nem volt elérhető. Igen. Én úgy gondolom, hogy Egy nagyon határozott levelet kell írni az illetékes ír miniszternek, és hát felvilágosítást, magyarázatot kell kérni tőle, és hát aztán majd meglátjuk a válasz fényében, hogy mit teszünk. Ez csak egy lépés az eljárásban, semmiképpen sem maga a megoldás. Kérdezem, hogy így egyetértenek-e ezzel a javaslata. Kérdezem Gilligan úr képviselőjét, hogy kíván-e még valamit szólni. Csak annyit mondhatok, elnök úr, hogy a bizottság úgy látom mossa a kezeit mert ez csak a, ez, ez alkalmazható természetesen a, a, erre az esetre is, úgyhogy ez az, amiről itt folyik a vita. Én teljes mértékben támogatom azt, amit Gilligan úr megfogalmazott, az önök politikáját is, Úgyhogy mi teljes mértékben szeretnénk látni ennek az alkalmazását, és ez eddig nem történt meg. Például Franciaországban mi történt, és ott egészen más megközelítést kapott a kisajátításoknál úgyhogy megfelelő formában történt értesítés. Írországban ez nem történt meg ebben a formában egyetlen fejlesztési terv kapcsán sem. Gilligan úr földje itt látható, itt különböző biztonsági zónák megléte érvényesül, és soha nem kapott megfelelő értesítést tehát eh, ez rendkívül súlyos eset. Soha nem kapott lehetőséget eh, ennek a tisztázására és a fejlesztési tervben semmiféle hivatkozás nem történt arra, hogy ez biztonsági zónákat is érint. Egyszerűen eh, említés sem történt erről, úgyhogy a transzparencia teljes hiányát róljuk fel. Köszönöm szépen akkor tehát úgy fogunk eljárni, ahogyan ez elhangzott, írunk az illetékes ír miniszternek, magyarázatot és állásfoglalást kérünk tőle a fenntartásokkal kapcsolatban. Köszönöm, köszönöm, hogy eljöttek, és akkor folytatjuk a napi rendet. Nos, akkor Wallis asszony véleményét 12-15-re terveztük. Nem akarunk itt semmiféle zűrzavart teremteni, és azt javaslom, hogy most nézzük meg a 28-as, majd a 29-es napirendi pontot és akkor 12 óra 15 körül megadjuk majd a szót Valisz asszonynak. A 28-as, a 0959 per 2006-os számú petíció, és a bizottság képviselője. Szól először, köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, ahhoz, hogy ö, időt sporoljunk, általánosságban két percben elmondanám, hogy milyen megközelítést alkalmaztunk ezzel kapcsolatban a levegő minőségi értékeket illetően, ugyanis ez négy petícióval is kapcsolatban áll, és akkor ezt általánosságban meg lehet fogalmazni. Az általános megközelítést illetően mi, és ez elérhető, ez a kérdőív gyakorlatilag mindenhol, és itt meghatároztuk a különböző határértékeket, és a bizottságot sokszor kérdezték, hogy hogyan értékeljük ezt. Nos, hát én elmondanám, hogy mit teszünk nagyon gyakran előfordul, hogy ezeket a határértékeket túllépik. 26 tagállam esetében jogszabály is foglalkozik a kérdéssel. 2008. júniusában mm, hatályba lépett a megfelelő irányelv, és ez a 22. cikkre hivatkozik, és megnézi, hogy hogyan alakulnak a határértékek, és mi történik ezek túllépése esetén, és lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy több időt kérjen a, a, az alkalmazkodáshoz, hogyha erre szüksége van, amikor ezt megvalósítja. Miután ez hatályba lépett, tájékoztatta a bizottsága tagállamokat, és ebben az szerepelt, hogy kötelezettség vonatkozik rájuk betartani ezeket a határértékeket, és kérjüket, hogy vagy notifikálják, értesítsék a határidő módosításra vonatkozó kérésüket, vagy pedig október végéig, 2008. október végéig tudják betartani a határértékeket, ne lépjék azt túl. Megvan a notifikáció 13 tagállamtól, és hát most nézzük ezeket a kérvényeket, akik tehát további haladékot kértek, 12 tagállam esetében azonban nem kaptunk ilyen értesítést, így tehát ők meg tudnak felelni ezeknek az előírásoknak, vagy pedig hát nem tudtak még mindennel foglalkozni. Így január végén elkezdtük az eljárást tíz tagállam ellen. Ez tehát az általános összefüggés, és akkor visszatérünk majd az adott konkrét petícióra, amely a 959-es, egy mondatban összefoglalva azt tudom mondani, hogy ez a levegőszennyezéssel kapcsolatos Lia, Málta, Liában, Málta szigetén, és ez a gyár, amelyik ezeket az anyagokat bocsátja ki, nem veszi figyelembe ezt a jogszabályt, és ez vonatkozik ez az új jogszabály erre az üzemre, erre a gyárra is. Kértük a hatóságokat, hogy nézzék meg, hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet, a por és a zaj kibocsátást. Történtek lépések a Nemzeti Felügyelet részéről, de még nem tudunk részleteket az intézkedésekről. A uniós szabályozásra hivatkozva annyit mondanék, hogy ez az irányelv itt nem igazán alkalmazható, ami a zajjal kapcsolatos, ugyanis ez csak a nagyobb infrastruktúrális projektekkel állhat kapcsolatban, nem pedig a kisebbekkel. Azonban a levegőszennyezést illetően megjegyeztük, hogy a város egy olyan zónában helyezkedik el, amely kijelentette, hogy túllépi a PM10-es határértéket, és Málta jelezte, hogy időre van szüksége ahhoz, hogy ennek meg tudjon felelni. A bizottság most nézi, a máltai terveket, hogy ezt hogyan gondolják megtenni. Az előzetes értékelések során nem ö, találtunk ö, semmi intézkedést ezzel kapcsolatban, azonban néhány esetben megállapítottuk, hogy itt nem elégtelen, nem elégséges mindaz, amit tettek, úgyhogy meg, el kell végezni a megfelelő technikai vizsgálatot, és úgy kell meghozni a megfelelő intézkedéseket a 23. cikknek megfelelően. De Málta benyújtotta a notifikációt kellő időben, úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez a petíció 2007-ben fogalmazódott meg, úgyhogy azóta már sok minden történt, mint amiről hallottunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy a e, helyzet ebben a konkrét esetben a konkrét petíció kapcsán egy kicsit javult, én magam is felkerestem ezt az építési területet, azonban nem elég ez a javulás, még mindig világos módon kell ezt tisztázni, és nagyon sok minden megjelent a helyi médiában és a petícióval kapcsolatban, nagyon sok panasz is érkezett. Tudom, hogy egyéb petíciókat is előterjesztettek más építési területekkel kapcsolatban, nem csak Lia, hanem számos más várost is említhetnék, és ezek is hamarosan itt lesznek majd előttünk a petíciós bizottságban. Amikor utoljára foglalkoztunk ezzel a petícióval, elnök úr, akkor kértem a bizottság képviselőt, képviselőjét, hogy számoljon be nekünk arról, adjon egy listát azokról a kötelező intézkedésekről, amelyeket a nemzeti hatóságoknak meg kell tenni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és mondják el nekünk, hogy hogyan is alakul az időbeni menetrend, mikor, hogyan kell ezeket a kötelező lépéseket megtenni, és tényleg kérem a bizottságot, hogy konkrét választ adjon erre a kérdésre, erre várunk már több mint egy éve. Azt hiszem, hogy erre szükségünk van, és itt abba is hagyom, mert azt hiszem, hogy a bizottsági alapda válaszolnia kell erre a felvetésre. I igen. Először is egyetértek, hogy a petíciót hagyjuk nyitva. Ez az egyik megjegyzésem. Tehát hagyjuk nyitva, igen. És a második pedig, én nem tudom, hogy a bizottság ezt kívánja-e kommentálni, ha azonban egészen konkrét javaslatokat fogalmazott meg Puzutil úr a bizottság képviselőjének a jelenlétében, akkor kár, hogy a bizottság nem válaszol. Kérem, hogy a bizottság két héten belül jelentkezzen írásban, és tegye meg a megjegyzéseit, mondja el a válaszát. A 29-es petíció a 1232-2007-ből Manuel García González úr jelen van, és a Östra Madurai illetékes is jelen van. Üdvözlöm a petíció benyújtóját és a miniszter urat, és most pedig meg is adom nekik a szót. Tessék parancsolni. Kérném szépen, hogy 5 percben, 5 percben mondja el a mondandóját. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen. Én nem Manuel González vagyok, ő nem tudott eljönni, ma én fogom őt képviselni. Először is szeretnénk köszönetet mondani, hogy itt lehetünk és szót kapunk a bizottság ülésén. Pedro Sáncheznek hívnak. Én a polgári platform szóvivője vagyok, amely a finomító ellen lép fel. Örülök, hogy itt beszélhetek. A társadalom, az andalúz társadalom nagy részének, illetve Extremadura lakosainak nevében. A polgárok ellenzik ennek a nagy kőolaj finomítónak a megépítését és ez az építető eddig mindig arról volt híres, hogy figyelmen kívül hagyta a különböző környezeti előírásokat, és igazán nem foglalkozott a polgárok egészségével. 3000 kilométer a spanyol partok hossza, és az olaj finomító egészen a kikötőig jutna el, és 400 méter pumpálnák fel az olajat, és ez az erő gyakorlatilag az energia 7%-át, tehát ez már az energiaköltségek 7%-át elvinné, és aztán ezt vissza kellene vezetni vel vejébe ahhoz, hogy a finomított termékeket tovább tudják szállítani és hát a, az a magyarázat, hogy kevés az energia, kevés a nyers olaj Spanyolországban, és hát ez természetesen nagyon komoly egyéb vonatkozással is jár. Teherhajók is nagyobb számban közlekednének, és hát ez tovább sújtaná ezt a térséget. És itt környezetvédelmi terület található a Donjána Nemzeti Park, ez egy nagyon fontos bioszféra, és hát számos más területet is érintene ez a projekt. A finomító az az egyik legtermékenyebb extremadúrai területen létesülne és nagyon nagy veszélyt jelentene több ezer munkahelyet, 20 ezer családot veszélyeztetne. Ezen kívül egy nagyon szegény régióban négy ö, hektoköbméter vizet érintene, és ez már a portugál érdekeket is sértené, ugyanis a folyó az portugál felség is folyik. Ezen kívül hatása lenne ennek a duzasztott tóra Portugáliában, és ott már többen mondták, hogy ezt a hogy bizonyos projekteket nem lehet megvalósítani, ha ez az olajfinomító elkészül. Nagyon sok környezetvédelmi problémát vetesz fel, ugyanis itt egy madárvédelmi terület is található, és akkor a madárvédelmi irányelv is sérülne, nem lehetne betartani. Azon kívül a Natura 2000 hálózatnak is része ez a terület, és már egyéb létesítmény kapcsán is felmerült ez a ez a megint csak egy irányelv ellen vétene, ahol meghatározzák a vízellátás kereteit. Az 1-es, 5-ös, 9-es, 12-es cikkkel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy itt számos probléma jelenik meg, és ez nem oldható meg belső állami szinten. A helyzet az, hogy a finomító esetében engedélyeket kértek. Kérem, hogy fejezze be, mondja az elnök úr. Gyakorlatilag minden ellentmond az említett irányelveknek, az 1-es, 4-es, 5-ös cikknek, a környezetvédelemmel kapcsolatos információk tájékoztatásról szóló irányelvnek az érintettek nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Ö, ö, később benyújtottak ugyan egy ö, tanulmányt, de nem tartották be az irányelveket, és azok a polgárok, akik ezt kérték, nem kapták meg ezt a tanulmányt, megakadályozták őket abban, hogy ezeket a dokumentumokat elolvassák. Az európai alapjogi karta is sérült azért, mert a közterület használata gyülekezés céljára szinte ezt nem engedték meg, hogy közterületen gyülekezzenek, tehát a gyülekezési jogot is lábbal tiporták. Akkor most pedig röviden kérem, hogy nyilatkozzon, mert 12-15-kor más napirendi pont került terítékre, bizottság képviselői a szó. Jó napot kívánok, elnök úr, tisztelt képviselő urak! A petíció benyújtója. Meghívtak a bizottságukba, hogy szóljak néhány szót ezzel a témával kapcsolatban, amely ö, itt van előttünk, írásbeli kérdések is érkeztek és ma pedig az ezzel kapcsolatos petíció van terítéken. Azt szeretném elmondani, hogy a bizottság tájékoztatást kért a hatóságoktól, a projekttel kapcsolatosan voltak kérdéseink, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hatóságoknak kötelességük a környezetvédelmi irányelvet betartani. Ebben az összefüggésben a bizottság a következő tájékoztatást kapta. A projekt te kapcsolatban környezeti, hatás, környezeti hatástanulmányt készítenek, és itt a megfelelő irányelveket kell érvényesíteni ahhoz, hogy és ez a vizsgálat még nem zárult le, a hatástanulmány még nem készült el. A nyilvánosságot erről tájékoztatták. A, az irányelv a hatodik, hetedik cikkében fogalmazza meg, hogy tájékoztatni kell a lakosságot, és konzultációkat is kell tartani, de hát ezek csak általános megfogalmazások, de ezt a tagállamoknak be kell tartaniuk. Ez egy minimum szabály, ezeket az elveket érvényesíteni kell a megfelelő projektek kapcsán, és azonban a bizottság itt bizonyos elvekhez ragaszkodik, és ezeknek a betartását fontosnak tartja. A minimális kritériumok között szerepel, hogy a polgárok hozzáférhessenek az információkhoz, és lehetőséget kapjanak az írásbeli megjegyzések megtételére aztán a polgárokat ezen túlmenően még arra is azt is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy reagáljanak mindenre. A hatóságoknak ezeket a rendelkezéseket be kell tartaniuk. Ez azt is jelenti, hogy tiltakozással is élhetnek. Tehát az igazságszolgáltatás vehetik igénybe, hogyha úgy vélik, hogy ezeket az elveket nem tartják be. Tudjuk, nem tudjuk pontosan, hogy a bíróságoknál éltek-e különböző lehetőségekkel, jogsegéllyel ebben az esetben. A legfontosabb. A legfontosabb probléma az, hogy a finomítást még nem engedélyezték, és az EU jogot megsértették. Köszönöm szépen! A következő felszólalónk Extremadura tartományának elnöke lesz, utána Hammerstein úr, és ezzel lezárom a felszólalók listáját. Másfél percet kapnak. Miniszter úr, öné a szó. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megszólalhatok, hogy meghívtak, hogy az extremadurai kormány véleményében felszólaljak, és megmagyarázzam, hogy ö, mi milyen környezet védelmi, illetve ö, mi a kommunikáció. El proyecto industrial de la... Körzeti hatásvizsgálatokat indítottunk útjukra. Ez az ipari befektetés, amelyet a spanol, spanyol kormány jelenleg vizsgál, és a Környezetvédelmi Minisztérium is valóban vitatott. mint egy három évvel ezelőtt született meg a terve, és eh, nyilvánosságra hozták a tervet, ha nem is egész Spanyolországban, de a régióban mindenképpen tudhattak az emberek róla. A spanyol transzparencia törvény azt követeli meg, hogy minden érintettet ilyen esetekben részletesen tájékoztassanak. És ez ö, például úgy valósult meg, hogy az interneten is fenn volt a tervezési dokumentum, a regionális kormány különböző szervereken is közzétette ezt az egész anyagot, annak minden részletét, és ezzel kapcsolatban meg lehetett fogalmazni mindenféle kétejt, illetve akár azt is, hogy az irányelv érvényesül-e. Ahogy a biztos, vagy hát a bizottság képviselője is elmondta, minden EU-s szabályt betartottunk, mégpedig nagyon akri, realizada hace unos días en la ciudad española de Zamora. Nagyon pontosan. A spanyol-portugáliai csúcs találkozón pedig a két környezetvédelmi miniszter mintaképpen, példaképpen hozta föl ezt a projektet két tagállam kiváló együttműködésére, és az EU szabályoknak való tökéletes megfelelés, megfelelésre. A talajvíz felhasználása amely ugye közös kincs, feltétlenül közös megközelítést igényel, és ez közös is volt valóban ez a projekt. Itt ugye négy köb hektoliter víz kiemeléséről van szó egy tóból, amelynek jóval nagyobb ennél a víz hozama, vagy hát víz készlete és ugyan néhány apró kérdésben nem sikerült tartani a határidőt, de minden ilyen esetben is kikértük a környezetvédelmi minisztérium véleményét. Ez a jövőben is így lesz. Még egy utolsó információt engedjenek meg. Extremadura tartományban 26-os a népsűrűség négyzetkilométerenként, akkor a területen terület, mint Hollandia és óriási a munkanélküliség, a spanyol átlag adatok 6%-os munkanélküliséghez képest nálunk 13%-os. 70%-os az egyfőre jutó GDP az EU átlaghoz képest, és ebbe a finomítóba ennek a finomítónak a megépítése több száz, több mint 200 munkahelyet garantál sok éven át. A regionális kormány azon van, és arra törekszik továbbra is, hogy minden intézmény bizalmát és minden polgár bizalmát megszerezze, megtartsa. A lehető legkorrektebben kívántunk és kívánunk most is eljárni, de el kell mondanom a következőket. Spanyolországban nagyon sokféle ö, ö, finomító építési projekt van, és nem tudom, hogy miért pont a milyenket szúrták ki ellenpéldának, míg tulajdonképpen élen járunk példaértékű megvalósításunkkal. Az elnök félbeszakítja a felszólalt, jóval túlépte a másfél percet, uram. Szerka úr kap másfél percet most. Köszönöm, tisztelt kollégák! Hallották a miniszter véleményét, ugyanakkor a civil társadalom véleményét is. Én képviselője vagyok az Esztremodurai régiónak, ott nőttem föl, kívülről ismerem a tájat, a régiót, és az a benyomásom, hogy ez túl politizálódott ez a vita, de ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Két dologra kell odafigyelni különösképpen. A polgári platform azt állítja, hogy a társadalom nagy részét képviseli, ugyanakkor ezt számokkal nem tudja alátámasztani nekünk. Vannak számaink arról, hogy hány embert képviselnek, vannak vállalkozói szövetségek is ezek ellenében, akik viszont támogatják a projektet nagyon is és mindenkinek nyilván ö, meg lehet a véleménye, ezek különbözhetnek is egymástól, de a tény az, hogy az ott lakó polgárok elsősorban a munkanélküliség enyhítését várják a politikától, és többségleg támogatják a projektet. Ezt én, mint választott képviselőjük mondhatom, különösen miután végrehajtották a környezeti megvalósíthatósági tanulmányt, végezték azt, és az pozitív eredményt hozott. Köszönöm szépen. Nair úr kap ugyancsak másfél percet. Engedjék meg, hogy megköszönjem én is a meghívást. Nekem lenne egy javaslatom a jelenleg információs kontextusban, tehát annak alapján, amit tudunk az ügyről és annak a nagyságrendjéről, ugye állítólag itt ez 250 km vezetéképítéssel jár, amely Portugália területét is érinti. Ezzel kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy véleményünk szerint több hibát követtek el a lakossági részvétel megszervezésekor. Bizonyos információkat persze nyújtottak Portugáliában is, de ezek nem voltak teljes körűek, és egyes érdekcsoportok, pártok érdekei szerint voltak torzítva, komplet programokkal álltak elő ezek a projektfinanszírozók Portugáliában, lehet, hogy Spanyolországban széles kövegyeztetés folyt, de Portugáliában nem. És nem véletlen, hogy a közigazgatási bírósághoz fordultak többen, és az eljárás még folyamatban van a bíróságokon, ezért kérem, hogy a kérdést hagyjuk egy előre nyitva. Hammerstein úr, köszönöm szépen! valamennyiüknek, hogy elmondták véleményüket. Nevetséges szerintem az, hogy egy olyan vidéken valósítsanak meg egy nyersolaj finomítót, amely különösen, különös természeti érdekekkel rendelkezik. Konkrét kérdéseket fogalmaztam meg a bizottsággal szemben, és továbbra is kérem a bizottságot arra, hogy ne csak idézze nekem az irányelvet, amelyet én is ismerek, hanem ö, ö, indokolja meg, hogy miért nem igaz az önök szerint, hogy kumulált hatásokkal kell számolni, mint ahogy ezt a polgár platform állítja. Ezek egymást erősítő negatív hatások lehetnek. Ugye egy betongyár is épül, egy erőmű is épül, és ezeket kontextusban kell látni és megvizsgálták kellőképpen a lehetséges alternatívákat. Milyen alternatív színhelyek merültek föl? Ruelvában tudom, hogy volt egy alternatíva. Ruelva eleve egy szennyezett város, és nem igaz az, hogy nem merülhetne föl továbbra is alternatívaként. Ráadásul ez a, ez a vezeték 15 természetvédelmi területen menne át, amelyeket a habitat irányelv véd, északon, délen, az ország a régió legszebb területei ezek, ráadásul kiváló sonka termelő vidék. Elnök. Nyilvánvaló, hogy ezt a petíciót nyitva kell hagynunk, hiszen a, kérdé- a vélemények nem közelednek egymáshoz. A bizottság azt állítja, hogy ö, neki is további információk beszerzésére lesz szüksége, úgyhogy egyelőre ezt ebben hagyjuk. Köszönöm a szerzőnek, a megszólaltaknak, a miniszter úrnak is, hogy elmondták a véleményüket. Egyelőre tehát a petíciót nyitva tartjuk. Most pedig rátérünk Diana Wallis állásfoglalására vagy véleményére a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló bizottsági jelentés ről. Köszönöm elnök úr a szót. Elnök úr, köszönöm, hogy pontosan ö, napirendre tűzték a témámat. A kollégák tudjék, hogy minden évben be kell nyújtani ezt az jelentést a bizottság jelentése kapcsán, arról, hogy mennyire sikerült átültetni a gyakorlatba az EU joganyagát. Mi véleményt adunk a jogi bizottság által megírt fő jelentéshez. Egyeztettem az ottani szerzővel, és az együttműködésünk, mint ahogy eddig is most is, gyümölcsöző volt és problémamentes. Én már harmadszor írok ilyen véleményt, és meg tudom állapítani azt, hogy sok mindent újra le kell írnom, amit már, korábban leírtam, ez sajnálatos, mert Ugye azt szeretnénk megállapítani, hogy előre léptünk, de sajnos sok tekintetben ez nincs így. Itt a bizottságunkon belül, ahol kifejezetten feladatunk az európai jogérvényesülésének felügyelete, sajnos újra meg újra kiderül, hogy egyre több a jogsértés, egyre nagyobb szükség van arra, hogy egyszerűbb, koherensebb legyen a jogalkotás, hiszen gyakran a bonyolultsága miatt betarthatatlanok a bonyolultságuk miatt betarthatatlanok a szabályok, és nem mérnek egyenlő kézzel sem bizonyos jogszabályok a tagállamok tekintetében. Sok mindent lehetne még egyszerűsíteni, egy helyre hozni, az úgynevezett one-stop shopot megvalósítani, a bizottsággal Szorosabb ö, egyeztető eljárásra lenne szükség ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek bizonyos bírósági eljárások. Azok persze, akik nem szakértők egy adott témában, már pedig többségünk ilyen, nehéz szakértői véleményt nyilvánítani, meg egyszer, egyszerűsíteni munkánkat, hogyha ö, a közösségi jogalkotás ellenőrzése szakmai szempontból is folyamatos lenne, és minket tájékoztatnának az ilyen ellenőrzésekről. Ez abszolút prioritás valamennyiünk számára, úgy gondolom. Továbbá elvárható lenne a bizottságtól az is, hogy, mármint az Európai Bizottságtól, hogy az államok felelősségét pontosabban definiálja, amikor a közösségi jog átültetéséről van szó. Mert gyakran mutogatunk egymásra, de nem tudjuk, hogy milyen alapon sok van még konkrétabb, közvetlenebb ellenőrzésre és tényfeltárásra lenne szükség. Itt megint meg kell említenem két területet, amelyek folyamatosan frusztrációt váltanak ki sokunkból. Az egyik terület az, hogy, hogy mi itt népképviselőként azt kell, hogy lássuk, hogy nincs előrelépés. Amikor a bizottság és a tagállamok között konfliktus merül föl, és egymással egyeztetnek, esetleg felmerül a jogsértés eljárás ö, is, akkor nem mindig világos, hogy hogyan, milyen alapon, milyen módszerekkel, milyen szempontrendszer alapján tárgyalnak egymással a tagállamok és a bizottság, és hogy ezek valóban azonos szempontúak kell valamennyi országgal szemben, és a döntés sem mindig tiszta a tekintetben, hogy melyik országgal szemben vezetnek be ilyen eljárást, vagy sem. Gyakran múlik a tagállami képviselők ügyességén, a bizottsági képviselő személyén, és ezt a polgárok látják, és nagyon nyugtalanítónak tartják. Függetlenül attól, hogy most kikapja a nyakába a jogsértési eljárást, ezt magát az eljárás kéne tisztázni, és hogyha tényleg megállapítás nyer, hogy az EU jogát nem ültették át, vagy megsértették azt, akkor a lehető legtranszparensebb eljárásban kellene az eljárás lefolytatni, hogy a polgárok részletesen pillanatról pillanatra tudhassák, hogy miben állt a jogsértés, és erre milyen szankciót ö, alkalmazott a bizottság. A bizottság általában csak általánosságokban utal arra, hogy az adott hiba fennáll-e még, mennyiben javult, a polgárok ennél részletesebb, pontosabb tájékoztatást igényelnének, és ha téves pedig a, az eljárás, akkor pedig megfelelő kompenzációt kell nyújtani. Az Equity Life ügyében merült föl például ilyen. Equitable Life ügyében. Tehát továbbra sem felel meg a bizottság, illetve maga az eljárás a transzparencia követelményeinek. A jelentések a jogsértésekről nem eléggé egyértelműek, és az okozott kár számosítása sem megfelelő metodika alapján történik. Ezért fontos lenne számunkra, hogy az egész rendszer áttekinthetőbb legyen, transzparensebb legyen, és mindenki abból indulhasson ki, amikor egy ilyen konfliktus merül föl, hogy az eljárás ugyanolyan lesz minden egyes esetben, a polgári panaszok esetében ugyancsak. Ö, ha áttekinthetőbb lenne ennek az egész eljárásnak a menete, akkor ez mindenki számára előnyökkel járna, könnyebb lenne a végrehajtás foganatosítása, tisztább lenne a jogalap, amely alapján eljárást kezdenek egy tagállammal szemben, és garantálható lenne az is, hogy a polgári panaszok minden esetben meghallgatásra találnak, illetve átvilágítják az általuk felvetett, feltárt területet. Egy ügyben egyetértünk a bizottsággal, szerintünk is sokkal szigorúbbnak kellene lenni a korrelációs táblázatok összeállításakor, amikor táblázatosan láthatóvá válik, hogy mely tagállamok hol tartanak a, tagáll- a végrehajtásban, akkor, vagy az átültetésben, akkor itt nagyobb pontosságra, áttekintetőségre kellene törekedni ugyancsak. A parlament gyakran maga is hibás társjogalkotóként, hogyha valami olyasmit fogadunk el, amely átültethetetlen, illetve ha látható a táblázatokból, hogy annak az át, az, valaminek az átültetésével gond van. Az első olvasat során is oda kéne már figyelni az ilyen típusú problémákra, és akkor is figyelembe kéne venni a korrelációs táblázatokat. Eddig az első olvasatban ez nem állt rendelkezésre, de a bizottság rendelkezik ezekkel a táblázatokkal, és a parlamentnek ragaszkodni kéne, sajnos eddig nem tettük ezt, hogy ezt már az eljárás elején közepén is láthassuk. Amikor egy irányelvet módosítunk, egy EU jogszabályt alkotunk. Tehát az elejétől a végéig szeretnénk látni a folyamatot a végrehajtás oldaláról is. Utolsó gondolatom hangzik el, frusztráló az is, és ezt többen ma is említették, hogy különösen azok számára, mint én is, akik már régóta itt vannak ebben a parlamentben, továbbra is probléma az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése Európában, és a kollektív panasztétel joga nagyon korlátozott Európában vannak bizonyos versenyszabályok és fogyasztóvédelmi szabályok, amelyek ezt lehetővé teszik, de ezt ki kéne terjeszteni, nem elégedhetünk meg azzal, ami jelenleg. Vannak tagállamok, mint például Portugália, ahol sokkal szélesebb körű a polgárok közvetlen demokratikus kompetenciája, például a, a feleviteli ö, joga egyes bírósági eljárások során. Márpedig, ha az európai jogalkotással szembeni ö, vitelről van szó, akkor nem lehet az, hogy a tagállamokban ne egységes szabályok érvényesüljenek. Meg kell, ezáltal is csökkenthető lenne a petíciók száma. Nyilván persze ösztönözzük a petíciók benyújtását, de jobb lenne, hogyha rendszerszerűen kezelnék a polgárok panaszait, és ne ami egyes eljárásunkban kellene, hogyha nem a mi eljárásunkban kellene azokat kezelni. A bizottság jelentése az EU jog átültetéséről környezetvédelem, a környezetvédelem ágazatában úgy néz ki, hogy javult, bár még mindig nem kielégítő. Ezeket a problémát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Az Egyesült Királyságban olyan rendszer működik, amely szerint egy öreg fát eleve automatikusan természetvédelem alá helyeznek, illetve úgy tekintenek, mintha az alatt lenne. Itt a kulturális hagyományok különbözők. Nem kéne megvárni, míg valós fenyegetés éri a természetet, hanem preventíven kell cselekedni. Ha már ott áll mellette egy létesítmény, amely tönkreteszi a természeti értéket, az már késő. Tehát előzetesen, megelőzően kell fellépni ezen a területen, ez is a jogalkotás végrehajtásához, átültetéséhez tartozik. Hammerstein úr egy percet kap. Parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Több megjegyzés elhangzott, és több kritika. Néhányra szeretnék kitérni, hogy milyen előrehaladást értünk el például ebben a vonatkozásban. Én személyesen is hajlandó vagyok közben járni annak érdekében, hogy jobb ö, legyen a polgárok hozzáférése a különböző ö, táblázatokhoz, amelyeket említett ö, a szerző, a közösségi jog végrehajtására vonatkozó statisztikákhoz. Eddig is azon voltunk, hogy aktív módon bevonjunk mindenkit, és főleg a saját főigazgatóságainkat minden problémás kérdésbe. A, a jelentés tervezett harmadik és hatodik pontja szól erről, ami pedig a korrelációs táblázatokat magukat illeti. A koreper és a tanács pont tárgyalja ezeket, és a parlamentet természetesen tájékoztatni fogjuk ezen tárgyalások eredményéről folyamatosan. Ami a, az egyénekkel szemben nyújtható kompenzációt, reparációt illeti, itt nehéz a bizottság részéről megnyilvánulni, mert ez alapvetően ugye olyan szintű kár okozás, ugye ha egyéni polgárok érdekéről van szó, amelyel csak a tagállamok foglalkozhatnak, de magát a rendszer szívesen újra vizsgáljuk. A hármas pont kapcsán elmondanám, hogy már folyamatban van a jogalkotási eljárás világosabbá tételének átgondolása, Egyelőre még csak saját anyagaink vannak erről, nincsenek olyan nyilvános adatbázisaink, amelyeket nyilvánosságra hozhatnánk, mert nem lenne értelme szelektív, csak egyes országokra vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozni. Hammerstein úr most kapja meg a szót. Ö, zene a füleimnek az, amit ö, ö, a kolléganő elmondott, a transzparenciára vonatkozóan ez alapvető dolog kéne, hogy legyen az európai jogalkotás átültetésében, mert épp elég bonyolult maga a jogalkotás, és pont a bonyolultsága miatt könnyen ki lehet használni a kiskapukat, egyes kormányok, egyes szereplők ezzel jócskán élnek is. Az Európai Parlamentnek be kell töltenie a watchdog szerepét, az, az állandó felügyelet, odafigyelés a feladatunk azt látjuk, hogy a jogalkotás maga, amelybe közvetlenül beleszólásunk van, az általában már nem olyan rossz, de a végrehajtás az gyakran katasztrofális, és a parlamentnek meg kell adni azt a jogot is, hogy ezt a szférát is lássa és felügyelje. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Wallis asszonynak pedig különösen köszönöm a, az ismét, mint minden évben megalkotott véleményt, a kiváló munkát. Úgy látom, hogy széles körű támogatottsága van a szövegnek. Március 12-én 12-kor jár le a módosító javaslatok benyújtási határideje, és elnézést kérek a tolmácsoktól, amiatt, hogy egy kicsit tovább tartott az ülés de még így is bőven maradt megvitatandó petíciónk a következő alkalomra, főleg a B listán szereplők.